Köszönöm szépen, lezárjuk a szavazatmagyarázatot. A közös, a tanács közös álláspontját és a elfogadott anyagokat és szövegeket eh, ezek a következők a tanács eh, március 5-i közös álláspontja, a tanács bizottság rendeletének elfogadása vízumszabályokról, diplomácia és konzuláris képviseletekről, a biometrikai jelzők bevezetéséről, a vízum kérvényekről. Ez volt az, amelyet be kellett jelentenem. Ugye egy picit bonyolultabb volt az eljárás, három hónapunk van a parlamentben, eh, és eh, Hennen úr, ügyrendi kérdés? A tibeti állásfoglalással kapcsolatban akartam hozzászólni. Nem jelentették ezt nekünk, de parancsoljon, akkor tessék most. Elnök úr. A tibetieknek épp úgy, mint a többi nemzetnek is joga van arra, hogy a saját törvényei alapján éljen, és a kínai kormány lábbal tiporja az ő nemzeti eh, elveiket, mondván, hogy felszámolják a feudalizmust. De voltak éppen azt gondolják, hogy a tibetiek nem értik meg, hogy miről szól az élet, és nem szabad, hogy demokráciához való jogot kapjanak. Kérem a képviselőtársakat, hogy lássák, milyen ironikus ez az érve, illetve a, a, hogy az az érve, amit az ír és a holland és a francia nem szavazat után mondtak, mennyire hasonlít voltak éppen, azt mondták, hogy a török csatlakozásról, vagy sírakról, vagy az angol száz liberalizmusról szavaztak. Nem, pedig nem. Arról volt szó, hogy jobban kell informálni az embereket. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió országaiban, vagy pedig Tibetben épp úgy mindenkinek jogával áll, hogy a saját jogáról, a saját kérdéseiről szavazzon, elmondja ezt a szavazás során, és ez igenis a demokrácia megjelenése, és ezért szükséges, hogy népszavazást tartsunk a Lisszaboni szerződésről. Köszönöm szépen. Merci. no Köszönöm szépen megszakítjuk a munkát, és 15 órakor, tehát délután háromkor folytatjuk az emberi jogokba ütő kérdéseket, tehát vitel az emberi jogok, demokráciás jogállamiság megsértő ügyekről háromig folyt, háromkor folytatjuk a munkát. Köszönöm.